Meine Damen und Herren, Kollegen! Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Van egy pont, amit el kell mondanom, mégpedig az elnökök értekezletének kérésére. Ez az Európai Parlament elnökének kérése, hogy tájékoztass, illetve hogy tájékoztassak az Európai Parlament Tanács tárgyalásairól, az azerbajdzsáni partnerségi megállapodásról, és itt kielezítésre van szükség is, mert két formális hiba történt, egy szobeli módosítást nyújtottak be, és ennek kapcsán nem kérdezte meg az Európai Parlament elnöke azt, hogy 40 képviselő ellenzi vagy támogatja ezt és ez a konferenci, az elnöki konferencia szerint eh, emiatt a döntést eh, határon kívül helyezés. Eh, így el kell mondjam azt, hogy ezt törlik a jegyzőkönyvből. Van -e ezzel kapcsolatban bármilyen megjegyzés, nincs, akkor erről döntöttünk. Mielőtt még szavaznánk, szeretnék egy rövid bejelentést tenni. Az elmúlt években állandóan nagy vitáink voltak arról, hogy a politikai frakciók, politikai pártok Albániában hogyan tudnak együttműködni. Ez nagy nehézség volt akkor, amikor a jelöltek státuszát kellett megállapítani. novemberben megkezdődtek a tagyalások az ellenzék és a kormány között az albán Európa ügyi miniszterrel is beszéltem, és úgy néz ki a helyzet, hogy a, az OECD közvetítésével már májusban ez le fog zárulni, erről beszéltünk, és május 14-én Brüsszelbe fog érkezni ez a miniszter, és jó lenne, hogyha mind a kormány, mind pedig az ellenzék együttesen képes lenne arra, hogy az eredményeket itt a szabizottságban bemutassa, hiszen már tíz éve, több mint tíz éve foglalkozunk ezzel a problémával, és mindig is megpróbáltuk a szakbizottság részéről a vitás feleket leültetni egy asztalhoz. Egy fórumot próbáltunk kínálni, és most is meghívnánk őket, hogyha ezzel egyetértenek. Hogyha egyetértenek ezzel, akkor, akkor továbbítom ezt az üzenetet mindkét fél számára, hogy májusban meghívjuk ide őket. Rendben. Kommen zur Abstimmung über... És kezdődik a szavazás. Siviec úr, Siviec úr készül. Um, I see that uh, the, the... Úgy látom, hogy egy mai szavazati, egy mai napirendi pontot, amiről szavazni kellett volna, eltöröltük. Miért? Dienstes. Kaptunk egy jogi szakértői véleményt a jogi szolgálat részéről, majd benne azt mondták, hogy kételkednek a megállapodás magyarázatában, és úgy gondolják, hogy ez csak egy unilaterális megállapítás a bizottság részéről. Füle biztos úr elmondta, hogy a bizottság leadhat ilyenfajta nyilatkozatokat, de a belső a szavazási problémák miatt, mert a kereskedelmi bizottságban ez másképp történik, időben nem volt idő arra, hogy ezzel ö, foglalkozzunk megfelelően, tehát de Kaiser asszonyjal kell tárgyalni, meg kell várnunk, hogy mi történik, és biztosnak kell lenni annak, hogy elfogadják azokat az indítványokat, amiket meg arában benyújtottunk, és talán akkor pozitívan lehet erről dönteni. Egy pár napot még várhatunk arra, hogy az Európai Bizottságtól kapjunk valamit, és a következő ülésünkön akkor foglalkozhatunk ezzel. Úgy gondolom, hogy így legalább egy stabil többséget tudunk majd szerezni. Siviács úr. Uh, Köszönöm a választ. Természetesen jobb, hogyha erősebb az álláspontunk, nagyon sokat hezitáltunk, komoly vita volt erről, és ha néhány napot várunk, akkor lesz egy kis rálátásunk jobb lenne, hogyha pár napot várnánk, és nem pár, nap, nem pár hónapot, elnök, igen, az Intával, és egyeztettünk, az Inta ránk vár, úgyhogy nem mi várunk az Intára. Erre jutottunk tegnap, így azt hiszem biztosra megyünk, várjuk meg a bizottság anyagát. Yeah. Thank you. So, point nine. Mr. Kilences napi rendi pont. Paleckis úr szeretne valamit mondani, vagy mindent elmondott tegnap, akkor kezdjük is a szavazást. Änderungsantrag Nummer 1. Egyes módosítás mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, akkor még egyszer mellette, a hármas mellett. Wer ist dagegen? Ellene elutasítottuk szerintem, de inkább nézzük meg elektronikusan is. Die Abstimmung ist eröffnet. Aber die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást elutasítottuk 23-24 arányban. Aber dafür, dass der Herr Sarjuswolski... De csak azért, mert Szerűs Vaszki úr már 4.30-kor ma Brüsszelbe utazott, és a nagy büntetés volt számára. Négyes mellette ellene tartozik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, ugyanaz a többség, mint a hármasnál, elutasítva. Vedera azt szeretné, hogyha ellenőriznünk. Megkapta a második kártyáját is. Lezártuk a szavazást, valaki elhagyta a kártyáját. Elutasítva. <laughs> Kompromiss 1. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes indítvány mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette, ellene elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21 mellette, ellene elfogadtuk tartózkodik, elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 25 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 28-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum két részben. Először a Partnership and Cooperation nélkül mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és most a Partnership and cooperation együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene 33-as jön mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Harminc négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Landsberg és szóbeli módosítója. Yeah. Now I've understood it. Who is in favor? Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik? Ismételten kérdezem, ki támogatja az egyes szóbeli módosítót? Mindenki támogatja az értékek növekedését, e- ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette. 42-es mellette. Ellenem. Elutasítva. 44-es mellette, Ellenem elfogadtuk. Elektronikus szavazás következik a teljes véleménytervezetről. A szavazás lezártam. Elfogadtuk. 48 igen, és kettő tartózkodás mellett. Gratulálunk. És most pedig... Bajdi. Bajdi. Now we come to the report Vajdera. Vajdera jelentés következik. Szeretne bármit mondani a kollega? Vajdera asszony szeretne bármit mondani? Utolsó kívánság, kiabálta közül valaki. krumpli és rántotta, mondja erre az elnök. Amendment number 25. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 31-es kettő részben kitámogatja az első részt mellette, ellene tartózkodik elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. funny writing. Furcsán van ideírva ez a kompromisszum. Thanks for helping me. Köszönöm, hogy segítenek. Komp ié, mondja az elnök, elkompromisszum. El, mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 30 7 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodik, okafogyottá vált. 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 41. Tízes, tízes, tízes következik mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Tízes A tüzes egyik része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 47 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11. Csak a 9.1-es cikkről ki támogatja ezt a részt. Ez okafogyottá válik, mert a 48-est elfogadtuk. Is it valid in four parts? It's not so clear. That's not quite clear. Yeah, but the vote, because Amendment 11 concerns several paragraphs of the article. And so Are you sure? Yeah, yeah, yeah. Here the A 9.1-esről is lehet szavazni. A 9.2-esről. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, a 9.3-asról volt szó. Szegény gomás asszony csak azért a 9.3 miatt veszített 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene Elfogadtuk. 53 beleértve a szóbeli módosítót mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54 mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. The vote is closed. A szavazás lezártam. Elfogadtuk 26-23 uh, arányban. 14 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, elutasítottuk, javítja át az elnök. 18 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító, beleértve a kettes szóbeli módosítót is mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 mellette, ellene elutasítottuk. Négyes, beleértve a hármas szóbelit is mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös beleértve a négyes szóbeli módosítót is mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 22 mellette, ellene tartózkodik elutasítva most akkor egy blokkban szavazás következik a függelékekről, az 56-ostól a 78-as módosítóig. Egyetértenek-e ezzel? Hogyha igen, akkor ki van mellette? Ellene ö, tartózkodik. Ez egy nagyon kemény, de egyértelmű döntés. Most pedig Elektronikusan szavazunk a véleménytervezetről. The vote is closed. A szavazást lezártam. Elfogadtuk 47-2 arányban egy tartózkodás mellett. Gratulálunk! Most pedig Sarah Latford jelentéséről szavazunk. Itt van? Andrew, mi a helyzet? Ki szeretné menteni magát, nem tudott eljönni. Engem kért meg, hogy képviseljem. Nekem azonban nincsen semmi mondani valóm. Ha Szara nevében semmit nem mondasz, az érdekes. Ö, gyógyulást kívánunk neki. Akkor térjünk rá a szavazásra. Tízes módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most több módosítót kell blokkosan megszavaznunk. A tömb kitámogatja az ide tartozókat ellenük. Tartózkodás. Elutasítottuk őket. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, az elektronikus ellenőrzés érdekében 19.32 arányban elutasítottuk. Egyes szóbeli módosító. Első rész és második rész. Első rész mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, úgy látom. Szerintem elment, átment, de nem vagyok benne biztos. Elektronikus szavazás következik az első részről. Lezárom a szavazást. 26-22 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Második részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es mellette. Ellene ellenőrizni kell, vagy lehet kérik legalábbis. Ellenőrizzük akkor, elindítottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhat harminckettőre már elutasítottuk. 38 negyvennyolc B blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös pont. 5-ös cikk, négy részben. Nagyon fontos módosító lehet. Első rész mellette ellene ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-23 arányban elfogadtuk. Második rész ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Sajnálom, hogy a saját frakcióm nem bízik bennem. Hát azért, mert nem van a billentyűd, nem mert szavaztál a saját cégedre, nem csoda. Lezárom a szavazást. Hoppá! mondja az elnök. Elfogadtuk. Négyes rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es Mint a 24-esnél. 24-esről szavaztunk? Azt elutasítottuk. Akkor a 22-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes, négyes, négy-négy, 4-es, 4-es, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. A 4-est ellenőrizzük elektronikusan. Elfogadtuk simán. Lezárom a szavazást. 28-23 arányban valóban elfogadtuk. Kettes szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás, elektronikusan. Nem hallottuk a beszólást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-2 arányban egy tartózkodás mellett. Gratulálok. Elmár, lenne egy ügyrendi kérdésem szabad? Tessék. A problémákat, amikor bemutattad, néhányunk nem értették jól, hogy melyik szavazás kapcsán mondta az elnök úr, hogy meg kell semmisíteni az eredményét. Nem egy szóbeli módosító. Te, te voltál az, te. Te, te, te. Én nem voltam ott a plenárison, de az elnökök értekezlete azt mondta, hogy elmaradt az eljárás egy része, és ez csak valamennyi frakció hazajárulásával lehetett volna elfogadni. Ráadásul a jelenleg elnök, jelenlegi elnök elfelejtette a 42 embert felállítani. Felálltak, csak nem voltak elegem. A többi frakció úgy érezte, hogy nem tudtak a lejárásba beleszólni, és ezért meg kell semmisíteni a szavazás eredményét. Ez egy formális, technikai jellegű hiba volt, és emiatt nem lehet. Ez akkor azt jelenti el már, hogy a politbüró ö, ezek szerint támogatja Nagorno-Karabakh elfoglalását? Ez azért történt, mert az eljárás nem érvényesült, nem a szavazás tartalma miatt semmisítették meg. Egyértelmű volt, mondja Landsbergis úr, hogy kevesen álltak föl. Én nekem ezt mondták, ezt át kellett, hogy adjam, én nem voltam ott, hogy azt mondták, hogy adjam át a bizottságnak ezt az elnökségi döntést. Kommunikáljam ezt. Ferhofszat úr kezdeményezte ezt főleg, és ha a szabályokat nem tartották be, akkor akár szeretjük ezt, akár nem, ezt a szavazást újra meg kell tartani. Szerintem, aki a plenárison ott volt múlt héten, láthatta, hogy ezt a módosítót széles körben támogatták. Landsbergius úr módosítóját a többség támogatta. Ez lehet, hogy igaz. De ö, nem volt szabályos az eljárás és nem a többség vagy kisebbség kérdése ez, hanem a szabálytalanság elkövetése miatt nem lehetett érvényesíteni az eredményt. Még a többség sem írja fölül az eljárási szabályokat. Tanak úr, szerintem ezt meg akarták fúrni, mert az EP-t ez rossz hírbe keverte volna, hogyha ezt elfogadjuk. A parlament egy nem egyértelmű politikai üzenetet küldött volna ki a világban. És az én frakcióm felállt volna, ha tudtuk volna, hogy miről van szó. Szerintem a néppárt is támogatta volna ezt, de most ez nem így volt. És ezek a szóbeli módosítók, amelyeket az utolsó pillanatban be, löknek értelmezés nélkül, amit ott az embernek nincs ideje értelmezni, ezek valóban nem jók így. Mi elleneztük volna, ha tudtuk volna, hogy miről van szó. Szerintem több mint száz képviselő felállt volna a dolog ellen, ha értette volna, hogy miről van szó. Ez a dolog háttere, kérem. Az, hogy nincs értelme, az nem politikai érv, mondja Brock úr. Nagyon világos volt a szóbeli módosító, hogy vissza kell vonni a megszállt területekről a megszálló csapatokat, és nem csak Nagorno-Karabachból. Ha azt mondtuk volna, hogy csak onnan, akkor megértem, hogy ezt az álmos képviselők nem értik, és benyújthattak volna akkor egy másik módosítót a következő jelentéshez. Ha alszunk a teremben, az nem az én hibám. Vajdele asszony. Szerintem ezt ne tereljük politikai sikra ezt a vitát. De ha a parlament egyes javaslatokat támogatna, akkor szerintem az elnökségnek sincs joga a szavazás eredményét eltörölni. Ezt a döntést újra az egész plenáris elé kell tárni, nem lehet az elnökségnek ilyet tenni, hogy a parlament még ha téves döntését is eltörölje. Igen, nagyon rossz precedens teremtene ez. Mondom, nekem itt nincsen olyan feladatom, hogy az érdemi kérdést elbíráljam. A szabályokat nem tartották be, ezt valaki más megvizsgálta, én ott sem voltam, tehát nem, nincs saját véleményem a dologról, egyesek szerint a szabályok sérültek, és ezért nem lehet ezt az eredményt érvényesíteni. Tehát nem politikai, hanem eljárási szabályzati kérdésről van szó, és nem tehetünk semmit, hogyha ezt az elnökség az szabályok betartatása érdekében most eltörölte. Szalafranka úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is azt szeretném elmondani, hogy minden tiszteletem Landsbergis úré, hiszen nagyon komoly munkát végzett egész életében, és azt hiszem, hogy ez, ez a parlament nem csupán bürokratikus parlament, hanem mindenkinek, minden egyes képviselőnek vannak saját jogai. Ennyit a szóbeli módosításról. Nos, ami a tartalmat illeti, ez a módosítás a két jelentésben nagyon komoly munkaeredménye, politikai konszenzus áll mögötte, ez az örményország és az azerbajdzsáni jelentésben is megjelenik. Ez az első dolog, amit leszögeznék. A második dolog, a néppárt nem támogatta Lanzbergis urat a módosítás beterjesztésében. Nos, nem arról van szó, hogy aludnánk babérjainkon, de tiszteletben tartjuk őt, és tiszteletből, illetve hogy ne a saját frakciója támadja hátba, azt kértem a frakciótársaktól, hogy ne álljanak föl, így ne blokkolják ezt a módosítást. Ami pedig, a modosi, ami pedig az eljárást illeti, ugye ezt a módosítást az utolsó pillanatban változtatták meg, nem volt rajta a jelentés, nem volt rajta a szavazólistám, és ezért meglepetést okozott az elnökségnek is. Nem, nem tette fel a kérdést az elnök a képviselőknek, és azok, akik végül fölálltak, azok szerintem kitették a 40-et, de mások szerint nem. Tehát a frakció nem támogatta ezt a módosítást, az eljárási szabályzatot nem tartották be, és szerintem volt 40 olyan kolléga, aki ellenezte ezt a módosítást. Szerintem jó az elnökök érdekezletének határozata, ez a szóbeli módosítás megtörte az elért egyenlőséget, vagy egyensúlyt, és szerintem az embernek kötelessége az, hogy a képviselő, hogy elfogadja a parlament magasabb orgánumainak döntéseit, határozatait. Köszönöm. Herr Uh, uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, hát sokat nem lehet hozzátenni. Csupán annyit mondani kell, hogy a szocialisták valójában nem támogatták ezt a módosítást, mert az álláspontunk, ahogy azt az AFED-ben is megszavaztuk, illetve kiderült a frakción belül is, hogy mind a két jelentésben ugyanannak a megfogalmazásnak kell megjelennie. Ahogy beadták ezt a szóbeli módosítást, és ami történt az eljárással, hát az mindenkit megzavart, én sem tudtam, hogy pontosan mi történt, szerintem több mint 40-en fölálltak, úgyhogy nem, meg se kellett volna szavazni, nem is kellett volna szavazni erről a módosításról. De hálás vagyok, hogy a, konf- az elnökök értekezete foglalkozott ezzel, szerintem jó döntés született, és el kell fogadni. Well, I, I've already, I agree with everything that's been said, and I'm... Köszönöm, én minden egyetértek, amit elmondtak. Örülök, hogy eljárásbeli kérdéseknél fogva lehetett ezt rendezni, de az at first angol megfogalmazás nem megfelelő, tehát nyelvi probléma is van, vagy a first, vagy az immediately, tehát azonnal, vagy azonnali jelleggel szavakat kellett volna használni, nem az at first, az először szavakat. Tehát angol nyelvi probléma is volt ezzel, ez további zavart okozott azok körében, akik tudnak angolul. A mi frakciónk számosoknál fogva ellenezte volna ezt a boldosítást és nem utolsó sorban azért, mert az angol nyelvi megfogalmazás nem volt, helyett, nem volt helyes, ugye arról volt szó, hogy az összes csapatot azonnali jellege vissza kell vonni. Elnök? Igen, valószínűleg arra gondolta szerző, hogy first, nem at first. Howitt úr. You're quite right, President. Igen, elnök úr. Valóban nem tartalomról kéne most beszélni, hanem eljárásról, de az eljárásról tett egy bejelentést, úgyhogy erre reagálunk most. Vágydere asszonynal tudok egyetérteni. Ő azt említette, hogy hogy nem azt kérdezte, hogy vagy nem a kérdezte meg, hogy jól tárgyalták-e ezt a, a plenárison, hanem hogy az elnökök értekezletének van egy joga arra, hogy felülbíjáron egy parlamenti dönt, egy plenárison történt döntést. Aki a levezető elnök valóban hibát vétett, de nem tudom, hogy a jegyzőkönyvet az elnökök értekezlete javíthatja ki, avagy a plenáris. Vajder asszony kérdése nagyon is helyén való, tehát a tartalomtól függetlenül szerintem jó, helyén való az a kérdés, kérem, hogy elnök úr ellenőrizze ezt, hogy az elnökök értekezletének van egy joga a jegyzőkönyvet megváltoztatni. Hát folytatni még ki Értem meg ki, asszony következik a jelentéstől. Arvosa puhemies, kysymys on... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ugye az én jelentésem volt, és én úgy vélekedem erről, hogy eljárásbeli hiba történt a plenárison. A frakcióm úgy véli, hogy legalább 40-en föláll, 40 képviselő fölállt, és akik viszonylag hátul ültek, Aztán az ülés után megkerestem az illetékes hatóságokat, és elmondtam azt, hogy több mint 40 képviselő felemelkedett, és aztán ezt számos képviselővel meg is tárgyaltam itt. A tartalmi kérdésekről nem volt szó, csupán eljárás, az eljárásbeli hibáról, hiszen nyilvánvaló, hogy eljárásbeli hiba történt. Köszönöm szépen. Tehát itt két eljárásbeli hiba is történt akkor. Landsberg is végül. Uh, first, uh, the person... Nézzük. Először is, ki mondhatja, ki döntheti el azt, hogy pontosan hányan emelkedtek fel? Hát ez a levezető elnök. Ő néz előre, ő nem hátrafelé néz, tehát senki nem a hátsó szemével számolhatja meg. Ha ő azt mondta, hogy kevesebben voltak, mint 40-en, akkor kevesebben voltak, mint 40-en. Erről lehetnek ellenvélemények, de ezek sajnos érdektelenek. Ne manipuláljunk, kérem szépen. Második dolog, nagyon örülök annak, hogy senki nem a tartalmi kérdésekről vitatkozik, tehát a szóbeli módosítás tartalmáról, csupán eljárásbeli problémák merültek fel, tehát köszönöm, hogy a tartalmat támogatják. Elnök úr, az a benyomásom, hogy a plenárison a módosításokat a frakciók terjesztik elő, a frakciók támogatásával, vagy 45 képviselő támogatásával. Landsbergész úr nak nem volt meg a néppárti támogatás, ezért aztán az sajnos érvénytelen. Landsbergis úr, a néppárt nem tiltakozott, nem állt fel. It's is your problem. <laughs> Valóban ez a probléma gyakran előfordul. Szeretnék egy javaslatot tenni. A 106-os eh, cikket felolvasom. Először is eh, hogyha megállapítanak egy hibát az elfogadott szövegben, akkor a szakbizottság elnökének kiigazítást kell tennie. Hogyha hiba történt, akkor erről megfelelően kell tájékoztatni. Az eredményt az elkövetkező napokban lehet bejelenteni. Uh, wir sind mitten in diesem Verfahren ismerjük akkor ezt az eljárást, és hallottuk, hogy ellentét van azzal szemben, amit én mondtam, ez erről a javaslatról szavazni kell, és ezt az eredményt közöljük majd a frakciókkal, illetve a plenárisra közöljük ezt az eredményt kiigazításként, és hogyha egy frakciónak ezzel szemben ellenvetése van, akkor kérheti azt, hogy plenárison erről a pontról szavazzunk. Ezt javasolnám önöknek, azt javasolnám, hogy szavazzunk most erről, erről is arról szavazzunk, hogy támogatja-e valaki azt a javaslatot, hogy a szabizottság kiigazítást tegyen, ki támogatja ezt. Kérem, tegyék fel a kezüket. Ki ellenzi? Dann ist das so einstimmig angenommen. Nein, das ist eine Gegenstimme. No, no. Yeah, that's it. No, no, no. Uh, on, about what correction did you ask? Milyen fajta kiigazításról kérdezett most az elnök úr? Azt, hogy a, az, az, at first kifejezést öröljük. Ez a plenárisra való kiigazítás. De az elnökséget kell kijavítani. Nem, a plenáris döntést javítjuk most ki, mondja az elnök. Landsbergis úr, az elnökség az magasabban van. A szakbizottság dönt. A szakbizottság dönt, mondja az elnök, azért, mert szabálysértés történt, senki nem direkt csinálta ezt, ez véletlenül történt, előfordul ez, senkit nem lehet ezért hibáztatni, előfordul az, az elnök hibát követett el, nem tudtuk, hogy az EPP ezt támogatja, vagy nem, mi nem támogattuk ezt, tehát itt, itt sérült az eljárási szabályzat, egyetettünk ezzel a pozícióval nagy többségben, és mi most azt fogjuk a plenárison jelenteni, és eh, megmagyarázzuk, hogy mi történt, hogyha a véleményünket eh, nem támogatják a frakciók, vagy 40 eh, képviselő, akkor ezt a plenárison ismételten szavazásra lehet majd bocsátani. Ez az egyértelmű pozíció. A végén demokratikusan a szakbizottság vagy a plenáris dönt arról, hogy az at first kifejezésben marad vagy nem. Jelenleg a szakbizottság csak azt tudja javasolni, hogy az at first kifejezést töröljük. Landsbergis úr, én egyetértek az els abban, hogy először korrigálni kell. make objections and then we can vote on that. Az at first, but first legyen, ezzel ért egyet Landsbergis úr. Elnök, vannak szabályok, és a szabályok nagyon fontosak a demokráciában ezek egyfajta biztonságot jelentenek a kisebbségek számára is, és a legnagyobb többség nem használható fel arra, hogy ezzel megsértsenek egy szabályt. Ez egy elv, akár tetszik, akár nem. Akár tetszik ez nekem, vagy akár nem. Enélkül a parlament nem tudna működni, nem tudnak működni, hogyha nem lennének szabályok. Tehát ez nem kötődik a tartalomhoz, és egyértelmű a pozíció, követjük a szabályokat, illetve a szabályok értelmezését, ahogy ez már elhangzott, és meglátjuk, hogy mi történik majd a plenáris ülésen. De úgy gondolom, hogy szavaztunk itt, lehet, hogy még a plenárisen is szavazni fogunk. Úgy gondolom, hogy ennyit tudunk tenni a megfelelő eredményhez. Hogyha nem követik a javaslatot, akkor előfordult, az, hogy másfajta jogi lehetőségeket fognak használni. Hiszen a szabályok, nem a szabályoknak megfelelően jártak el. Köszönöm szépen. Most pedig fél óránk van. Lehet, hogy talán kicsit korábban is érkezik a vendégünk. Akkor most legyen egy szünet, vagy inkább beszéljünk valamiről ami politikai. Uh, without the agenda. <laughs> Uh, perhaps also a... Ami a politikai uh, rendünkön rajta van. A tanács jelentése előtt beszélhetnénk például az iráni kérdésről is, azon információk alapján, amiket kaptunk, és akár fél, fél órát kihasználhatnánk arra, erre, ami meg nem érkezik a tanács elnöksége. Egyetértenek ezzel? A break. Vagy inkább szünetet szeretnének? Szünetet? Break. Akkor szünet lesz. Then uh, please... Uh... Úgy tűnik, hogy mindenki szünetet akar. I'm here. De kérem, hogy mindenki időben térjen vissza. Mert uh, a Dán külügyminiszter Luxemburgból érkezik extra, csak azért, hogy megválaszolja a kérdéseinket, és beszámoljon arról, hogy mit tesz a Dán elnökség. És egymás között elmondhatom, hogy ez még ez egy jobb fajta példa a tanácsa való együttműködésünkre. 20 perc múlva akkor találkozunk itt. Just before, if you don't mind. Thank you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

Mután. Hölgyeim és Uraim, tisztelettel üdvözlöm Vili Szövndál urat, Dániel külügyminiszterét körünkben, és örülök annak, hogy ő ismét meglátogatott minket. Közvetlenül Luxemburgból érkezett hozzánk, a külügyminiszterek tanácsáról, tehát ebből is látható, hogy mennyire közvetlen és jó az együttműködés a külügyminiszter úrral, aki most a külügyminiszter tanácsának 3900 valahanyadik ülésén vett részt. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Örömmel jövök ide-vissza mindig, ez a, most már második otthonommá vált, és valóban a tegnapi ö, külügyi ö, tanácsülésről érkezem, és este asszony képviseletében szólok most önökhöz. Nagyon sűrű napirendünk volt, ö, áttekintettük a burmai helyzetet, szankciókat ö, fogalmaztunk meg, ezt fontos elmondani, mert a szankciók erősítése és felfüggesztése nem gyakori eset, és most a felfüggesztés mellett döntöttünk, mert jó irányban halad a burmai helyzet. Nagyon izgalmas vitát folytattunk arról is, hogy Afganisztánban mi legyen a következő lépés. Rasmussen úr, a NATO főtitkár tudtam már ugye éppen önöknél járt tegnap, tehát önök is foglalkoznak a témával. Májusban hozunk komoly döntéseket Afganisztán ügyében, és tegnap a szíriai válságról is beszéltünk, illetve a Mali, Szudán, dél-szudáni és Guinea-Bissau-guineai válságról. Örülünk annak tehát, hogy a burmai helyzet enyhül, tényekkel is alá lehet támasztani a pozitív trendet, és ezért megállapodtunk, hogy felfüggesztjük a fegyverembargó kivételével a szankciókat. Erről majd októberben döntünk. Milyen márban a változások a béke irányában mutatnak. Szuki asszony és pártja egyre erősebb, és ez fontos, hogy a kormány legitim alapokon fog működni. A kormány bék tűzszünetet hirdet, most a fő kihívás az lesz, hogy megerősítsék a béke folyamatot, a demokráciát elmélyítsék, stabilitást teremtsenek, és az etnikai régiók fejlesztése elkezdődjön. Még hosszú utat kell bejárnia Myanmarnak, minden politikai foglyot el kell engedni, és az etnikai csoportok között a béke egyelőre törékeny alapokon áll, tehát nagyon sok veszély tényező van. A külügyminiszterek a 2015-ös választásokig úgy gondolták, hogy további elvárásokat fogalmaznak meg az országgal szemben, folytatni kell a reformokat, ehhez az EU-nak támogatást kell adnia a kormánynak és minden érintett szervezetnek. A szankciók felfüggesztése és nem eltörlése mellett döntöttünk. A főképviselő asszony jövő héten Burmába látogat, azzal a célral, hogy a reformokat, további reformokat ösztönözze, és az etnikai csoportok megbékélését. Peebles biztos úr az EU támogatásáról biztosította az országot, egy 115 millió eurós két éves programot jelentettünk be, amely egészségügyi, oktatási programokra és kapacitásépítési civil szervezetek támogatását szolgáló programokra költhető lesz. A fejlesztési miniszterek jövő hónapban összeülnek majd a Myanmari fejlesztés prioritásairól. A másik nagy témánk Afganisztán volt. Fontos lépésre kell, hogy elszánja magát az EU, meg kell szabnunk a jövő dátumait. Ugye a NATO Sikágói csúcs találkozójára májusban kerül sor, ahol a NATO dönt arról, hogy a biztonsági erőket, a katonaságot, a helyi katonaságot hogyan támogatja továbbá a NATO. Az isztambuli folyamat kapcsán Kabulban júniusban lesz egy ülés, és egy tokiói fejlesztési ülésre is sor kerül majd júliusban. A miniszterek megállapodtak abban, hogy átfogó, összehangolt fellépést kell megvalósítani. Ezt a három konferenciát ki kell használni arra, hogy hosszú távú, koherens célokat fogalmazzunk meg. Ne legyen biztonság fejlesztés nélkül, ne legyen fejlesztés biztonság nélkül, ez volt a jelszó a külügyminiszterek aláhúzták, hogy politikai megoldásra kell törekedni, nem elegendő a biztonság garantálása. Az EU elkötelezte magát amellett, hogy 2014 után is szerepet vállal a béke folyamatban, és főleg a civil rendőrség képzésében, illetve az EPOL misszió folytatásában látjuk a feladatunkat. Májusban egy hasonló ülésen fogjuk majd ezeket a döntéseket véglegesíteni, és a, a, a csúcs találkozón a következtetésekben ez benne lesz. Az afgán biztonsági erőkkel, tehát 2014 után is együttműködünk majd. Több miniszter emlékeztetett arra, hogy nem az EU az egyetlen szereplő ebben a folyamatban, és a külügyminiszterek üdvözölték a Dán 3C kezdeményezést, amelynek az a lényege, hogy a biztonság érdekében a finanszírozást biztosítjuk majd. Chicago tükrében az afganisztáni stabilitás szempontjából elhangzott az is, hogy a regionális szereplőkkel szorosan együtt kell működnie az országnak, és nekünk is. Beszéljünk a Kabuli-Isztambuli folyamat konferenciájáról és a, a Tokiói konferenciáról is. Beszéltünk ezekről is, de az afgán kormánynak is most teljesítenie kell Bonban és más helyütt korábban vállalt vállalásait, mint például a nők és fiatal nők jogainak érvényesítését, ezen az úton de azonban elindult már az ország, tehát biztató a helyzet. Nézzük Afrikát. Válságok újra meg újra felütik fejüket egyes afrikai régiókban. A miniszterek főleg a Sahel övezet válságaival foglalkoztak, ahol alapvetően ugye az élelmiszer hiánya okozza idén is a fő gondot, és Utána pedig Afrika más térségéről is beszéltek, Maliról például, amely aggodalommal tölti el őket. A fővárosban a politikai helyzet nagyon bizonytalan, északon pedig egyes törzsek ö, megszálltak területeket, illetve Gyakavasz nevű várost. A nyugat-afrikai államok ö, megpróbálják rávenni a kormányt arra, hogy alkotmányos módon próbálja kezelni a Maliban kialakult válságot. A szomszédországoknak is szerep juthat, juthat ebben. Az EU is ö, ö, támogatja a, a szabad választásokat, de ehhez az kell, hogy a katonaság lemondjon arról, hogy ellenőrizze a választási eljárást. A CSDP misszióról is beszéltünk Nigériában, amely júliusban újra terítékre kerül majd a tanács előtt. Szudán és Dél-Szudán között újra kiújultak a csatározások, ezért tűzszünetre szólítjuk föl őket a katonai tevékenység beszüntetésére. A két ország közötti problémákat csak párbeszédben lehet politikai módon megoldani. A háború nem jelent megoldást semmire. A dél-szudán csapatokat vissza kell vonni jelenlegi pozíciójukból. Két állami megoldás mellett van az EU, és a béke megteremtése mellett a két állam között. A jelenlegi csatározások alássák a béke folyamatot, ezt egyértelműen aláhúztuk. Beszéljünk Bissau Gináról is, ahol nagyon feszült a helyzet, a katonaság be akar avatkozni. A miniszterek örülnek annak, hogy az ECOWAS, a Nyugat-Afrikai Gazdasági Közösség azonnal reagált, és mi támogatjuk az ECOWAS erőfeszítéseit annak érdekében az ensz közösen, hogy ne törjön ki háború. Nemzetközi fellépésre lesz szükség. Nagyon sok egyéb kérdést is megvitattunk az egyéb ügyek között. Belgiumot aggasztja a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet. Spanyolország felvetette az Argentinával való gazdasági konfliktusának problémáját, illetve azt, hogy a YPF energia cégét kisajátították az argentinnak. Új együttműködési bizottság felállítása mellett érveltek, amely április 20-án lett, alakult volna meg, de ezt el kellett halasztani és fontos most az, hogy az európai befektetők érdekei megvédődjenek. Olaszország a líbiai politikai átalakulással kapcsolatban fejezte ki aggájait. A határvédelem és a migráció aggasztja őket leginkább. Ez a szudáni eh, válság miatt eh, és a máli válság miatt ez még romolhat. Hollandia azt szeretné, hogy a szurinámi eh, elnökkel, mm, az elnök által eh, bebörtönzöttek eh, amnestiát kapjanak, Fehér Oroszország politikai foglyokat szeretnének szabadon engedni. Én magam is fölemlítettem egy témát, egy bahraini polgárról, El Karakba, a neve. Már nagyon régóta börtönben van. 75 napja éjségsztrájkot folytat. Aggaszt minket az állapota. Ő egyébként kettős állampolgár Dán Bahreini. Tegnap a semmitő bíróság elhalasztotta a döntését egy héttel, és úgy védjük, hogy veszélyben az élet. Mint mindig, most tavasszal is meg, ö, megvitattuk Szíria kérdését, a tanácsi határozatot elfogadtuk, a UNCR döntését hagytuk jóvá, amely megfigyelőket küldene oda. Kofi Annan misszióját is jóvá hagytuk, ez egyetértettünk velük, tehát nem csak a tűzszünetre van szükség, hanem a hat pontos tervet teljes mértékben meg kell valósítani. Ezt támogatjuk. Jelenleg megfigyelők vannak Szíriában, és reméljük, hogy ott létük változtat a helyzetem. A tanács arról is döntött, hogy a Szíria elleni szankciókat tovább erősíti. és asszony Iránról is beszámolt. Nem régiben, Isztambulban járt a közel-keleti békefolyamat is téma volt. Az elfoglalt palesztin, vagy a megszállt palesztin területekről volt szó többek között, és arra jutottunk, hogy Májusban visszatérünk erre a témára. Aztán a tanácsal párhuzamosan az éves együttműködési tanácson én képviselt, Marokkóval én képviseltem a főképviselőasszony. Ennök úr, azt hiszem ezzel le is zárom a mai prezentációt, ennyit szerettem volna mondani Eston asszony nevében, és természetesen kész vagyok válaszolni kérdéseigül. Köszönöm. Van neki kérdésénk. Szalafranka úr. Eh, gracias, eh, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm önt, miniszter úr. Celebro que se encuentre usted, como nos ha dicho, como en su... Remélem, hogy eh, úgy érzi magát, mintha otthon lenne. Próbáljuk önt kedvesen kezelni, de örülök annak, hogy ellátogatott ide tényleg. Nos, üdvözlöm Önt! Néhány kérdést szeretnék föltenni. Tegnap itt járt körünkben a NATO főtitkára, és arról beszélt, hogy szeretné erősebbre fonni az Európai Unió és a NATO közötti kapcsolatot egy hat pontos tervvel. Most ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a tanácsban volt-e szó Afganisztánról, mi történt ezzel kapcsolatban? Az amerikai elnök néhány lépést, intézkedést jelentett be Irán és Szíria ellen, a kiber elnyomással kapcsolatban. Nem tudom, hogy az Európai Uniós részt vesz ebben, csatlakozik-e az EU-hoz. Aztán közel-keleti folyamat. Mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy, hogy az Egyiptomból Izraelbe történő gázszállítást leállították a támadások után. Ugye Izrael gázszükségletének 40%-át Egyiptomból szerzi be, úgyhogy ez elég fontos dolog. Még egy dolog, ismertet, egy, utalt egy ügyre a Repsol társaságot, spanyol eh, társaságot Argentina államosította, Bizonyára tudja, hogy Strasbourgban ez napirenden volt. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban, és a soros elnökség, illetve Eston um, asszony nagyon komoly, erőteljes nyilatkozatokat tett ezzel kapcsolatban, de a tanács uh, jegyzőkönyvében erről semmit nem olvastam. mit, milyen döntéseket szeretne, vagy kívánnak ezzel kapcsolatban hozni, milyen intézkedéseket. Ugye egy nagyon komoly esetről van szó, szóval egy spanyol vállalat veszti el érdekeltségeit. Köszönöm a választ előre is. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to... Köszönöm szépen, elnök úr. The council, uh, Szeretném megkérdezni a tanács képviselőjétől, hogy biztosak-e abban, hogy a be able to... hogy a burmai hatóságoktól kapunk-e biztosítékot arra, hogy sikerül majd megoldani azokat a problémákat, amiket Spibax úr is felvázolt, és remélhetőleg Ashton azt, hogy már ezekkel a biztosítékokkal fog visszatérni, és remélhetőleg szabadlábra helyezik a politikai fogvatartottakat is, illetve az NGO-k, illetve ö, ugyancsak ö, szabadon működhetnek. Afganisztánnal kapcsolatban, illetve a regionális szereplők alakulásával kapcsolatban a tanács fintelt, szentette figyelmet ennek a kérdésnek, most vagy korábban, vagy a drónok alkalmazása gyilkolási célokra a szövetségeseink részéről, nagyon negatív volt ez a precedens. in neighboring Pakistan. And I hear that people are already able to buy... Az, azt is hallottuk, hogy már 300 dollár lehet ilyen drónokat ö, vásárolni, és a, akár kémkedhetnek is ezzel, tehát mindenképpen ezt prioritásként kell kezelnünk Afrikával kapcsolatban, és örülök annak, hogy beszélt Líbia kérdéséről is, hogy mi történik, például Maliban, Guinea-Bissauban, illetve ezeknek a kihatása, illetve a szudáni helyzet kihatása Líbiára. Szeretném megtudni azt, hogy ez azt jelenti, hogy a tanács támogatni fogja eh, azt, hogy Líbiában legyen egy delegáció. Tudom, hogy a delegáció vezetője eljön ide hozzánk, de neki is munkatársakra van szüksége. És akár Bengáziban is eh, foglalkoztak-e eh, az EU szerepével. És ez nagyon fontos lehetne Guinea Bissau-val kapcsolatban. Nagyon érdekes a tanács pozíciója a Guinea Bissau-val kapcsolatban. Szabadon bocsátását kérik a fogvatartottaknak, illetve ellenzik a elnyomó intézkedéseket, de nem láttam egy olyan dolgot, ami fontos lenne szerintem, ez pedig egy külügyi és védelmi misszió ide, pedig erre kellene koncentrálni. És hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor lehet, hogy stabilizálni lehetne az országot, és nem lenne egy kábítószer kibocsátó ország, hiszen ezek a kábítószerek főként Európába tartanak. Uh, Tenok. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Argentinával kapcsolatban említette, hogy a Repsolt államosította Fernandez de Kirchner asszony, argentinai elnök. De vannak ott angol bankok is. Nem tudom, hogy a Falkland szigeteken ezek a bankok fogják-e finanszírozni az olajkiteremtelést. Ez a kérdés nagyon is foglalkoztatja Argentinát, illetve Nagy-Britanniát is, de Spanyolországon kívül mely országok támogatják Argentina áll, álláspontját a Falkland szigetekkel kapcsolatban, illetve a nagy-britanniai szuverenitást ki támogatja, ki nem a Falkland szigeteken, és mi a helyzet az államosítással. Ez nem vonhatja maga után azt a következményt, hogy a G20-ból kitaszítják Argentinát, kiutasítják volna? Nem, nem, meg, ez a kormány nem viselkedik megfelelően. A, úgy tűnik, hogy a magántulajdont és a jogállamiságot nem tartja tiszteletben az argentin kormány. Aztán keleti partnerség Oroszország, Fehér Oroszország. Szanyikov urat nemrégiben kiengedték a börtönből. Volt-e arról vita, hogy a többi fogvatartottat, fogvatartottat mit lehet tenni, illetve hogy szankciókat föl lehet-e függeszteni, ha már néhány fogvatartottat kiengedtek. Aztán Ukrajna, Timosenko ügy, van egy Interpol, van egy Interpol elfogadó parancsol a korábbi miniszterrel kapcsolatban, de Úgy tűnik azonban, hogy az Interpol szelektív igazságosság, vagy igazság tételt szorgalmaz, ezt meg kéne vizsgálni. A Janukovics kormány jelenleg nagyon komolyan támadja a korábbi ellenzéket, aztán Oroszország. Nos, elképzelhető-e, hogy Putyin úr a harmadik ciklusában reformista lesz, és jogállamiságra törekszik majd. Ez az ország jelenleg jelenleg technokraták által uralt, korma, uralt ország. Aztán Magnitsky úr poszthumusz elítélésével kapcsolatban, mi a véleménye? véli ön, úgy véli-e, hogy az Orosz Föderációban végre elmozdul a helyzet, és a jogállamiság felé haladunk majd. Köszönöm, Májer úr. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su exposición. No, yo comprendo... Köszönöm szépen. Nos, a Repsol multinációs cég ről nem született tanácsi döntés. Hát ez jó, mert mi, nem is ott lenne a helye. Egy multinacionális cég problémáinak kevés köze van az ön által említett napirendhez vagy agendához. Most engem valami sokkal jobban aggaszt az, hogy jelenleg 10 millió ember éhezik, és nagyon sokan éhen is fog hal, nagyon sokan éhen is fognak halni, annak ellenére, hogy az ENSZ már fellépett, több mint 700 ezer dollárral támogatja az ENSZ ezeket az éhénységgel sújtott területeket, de ennek sajnos csak körülbelül 25%-a érkezett el a helyszínre. Hogyha nincs megfelelő finanszírozás, támogatás, akkor az emberek éhen fognak halni. A száheli övezet 8 országából 7-ben sürgőségi állapot van. A multinációs cégek helyzete nem éhínséggel kapcsolatban egyetlen részvényes sem fog éhen halni. Egy sem. Ezért nagyon örülök annak, hogy ez nem szerepelt a napi renden. Viszont azok a kérdések, amelyek arról szólnak, hogy hogyan fogjuk fel a nemzetközi kapcsolatokat a, a, a világon, most ezek tartoznak ide. Az a, az a gond, hogy a válságot nem arra használjuk fel, hogy a katonai költségeket csökkentsük. Hát Rasmussen úrnak is ezt szeretem volna elmondani. A szociális agendára, szociális agendára kéne jobban odafigyelni, pedig sajnálatos módon a válságra úgy reagálunk, hogy a szociális kérdésekkel sporulunk, és nem a katonai kiadásokon. Sajnos erre kéne válaszolni. Azt hiszem, hogy az Európai Unióban az lenne a legsürgősebb, hogy odafigyeljünk az ENSZ kérésére, hogy a száheli drámát megelőzzük és megfelelő finanszírozást ajánljunk fel az élelmiszer segélyekre. Kérdésem még, hogy az iráni látogatás alkalmával a főképviselő asszony elérte valamit a Pacini problémát nem sikerült eddig megoldítani, és Eston azt mondja, tett egy kijelentést, ez pedig az, hogy Irántól senki nem vitathatja el az atomenergia békés felhasználását. Ez végül is jó hír, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban valami kiegészíteni valója azzal kapcsolatban, hogy egy tárgyalást nyissanak Izrael ugyanis attól fél, hogy a különböző izraeli létesítményeket lebombázzák eh, az iráni gépek. Egyébként ne felejtsük el, hogy Izraelnek van atombombája, és senki meg se mozította a kisúját sem, hogy ez másként legyen. Nos, bizonyára tudja, hogy az Európai Parlament az emberi jogok helyzetéről egy állásfoglalást készített, Nyugat-Szaharával kapcsolatban például arra kér, azt kérte a parlament, hogy ezen a térségen, tehát nyugati Szaharában az emberi jogok kérdését legyen, lehessen vizsgálni. Nos, nem tudom, hogy a tanács ezzel kapcsolatban tette valamit, van-e arra kezdeményezés, hogy az emberi jogok megfigyelése megtörténjen, illetve hogy a nyugat-szaharai misszió nyugodtan végbe tudjon menni. Köszönöm. Okay, thank you very much. Now Mrs. Köszönöm szépen, Lochbiller asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Szognál úrnak is a hosszú bevezetőjét. Hosszú volt a napirendjük, és örülök annak, hogy beszéltek a Bahraini éjségsztrájkoló ügyéről is. Burmával kapcsolatban lenne egy kérdésem az Európai Parlamentben átfogó állásralást fogadtunk el Burmával kapcsolatban, az összes emberi jogi problémát felsoroltuk, de ahogy mondtam, most felfüggesztették a szankciókat, és eh, egyértelmű számomra az, hogy a, vannak olyanok a katonaság eh, részéről, akik nem akarják a eh, re, reformokat és a fakitermelési parágat uralják, hogyan tudják biztosítani azt, hogy akiknek nem lenne szabad előnyt húznia, mindebből azok ne is húzzanak előnyt? Ez lenne az egyik kérdésem. Az, állás, az ajánlás során rájöttünk arra, hogy van esély arra, hogy kapacitásokat építsünk ki a gazdasági minisztériumban, vagy a külügyminisztériumban is, és mivel elszigeteltek voltak a Myanmari egyetemi hallgatók nem tudnak részt venni az Erasmus Mundus programban. Azt ajánlanánk ezért a, azt, hogy a, azt ajánlanánk, hogy Esten asszony talán megvizsgálhatna azt, hogy nem lehetne-e egyfajta speciális megoldás, amelyel tréninget kaphatnának ezek a hallgatók, amit igazán nagyra értékelnének. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó And then we'll have another round of... Uh... Lesz még egy újabb kör a kérdésekkel, úgyhogy a miniszter szó. Four questions going... Salafranca úrnak válaszolok. A Afganisztán jövőjével kapcsolatban. Egy kérdés lenne az, hogy mi lesz a biztonsággal, mert biztonság nélkül minden, amit elértünk, az visszajára fordulhat, és nem sikerül majd oktatást elérni, vagy nem tudjuk majd a nők jogait biztosítani, tehát a fejlődés esélye is eltűnik, ha nincsen biztonság. Ez az egyik fontos pont. A második az az, hogy milyen mértékben van meg az akarat arra, hogy fejlődjön az ország az elkövetkező években, mennyire van akarat arra, hogy ezt segítsük, hiszen egyről ezt nem tudják elvégezni az elkövetkező években. A harmadik dolog pedig az lenne, hogy sokkal erősebb afgán gazdaságra lenne szükség, ahhoz, hogy fejleszteni lehessen a közlekedést, a mezőgazdaságot. hogy sikerüljön a bányászatot elősegíteni. Tehát önfenntartóvá kell válnia Afganisztánnak. Az negyedik pont pedig a környező országok kérdése, például Pakisztán, Irán vagy India kérdése, és hogy milyen szerepet fognak ők játszani. Úgy gondolom mind a négy pontot egy, ideje le kell figyelembe venni. És van még egy ötödik pont is, amely ugyancsak ennyire fontos, ez pedig az, hogy a nemzeti politikai fejlődés milyen lesz Afganisztánon belül. Számos megállapodásra van szükség, bevonásra van szükség, és kompromisszumokra van szükség ehhez. Nagyon fontos figyelemmel kísérnünk azt, hogy mi történik a nők jogaival, illetve azzal, hogy a gyerekek iskolába járhassanak. Kérdezett még ön a közel-keletről is a gázvezetékről, hogy ezt megtámadták. Ez eléggé aggasztó. Olyan a helyzet, hogy a biztonság gyengült a régióban. Ez már a szükségességét mutatja meg annak, hogy egyfajta megoldást kell találni a régióban, ezen a területen. és ha tanácsot kérnék, akkor azt mondanám, hogy komolyan figyelembe kell venni egy politikai megállapodás lehetőségét Izrael érdekében is, de természetesen a Palesztinában élők érdekében is. Lehet, hogy már az utolsó generációval állunk szemben, akik hajlandóak politikai megállapodásokra, de nem látnak válaszokat a 20 éves tárgyalási szakasz után, és így most már nehéz politikai megoldásokat találni. Tehát bárki, aki a két országba látogat, az mondja el nekik, hogy kezdünk kifutni az időből a politikai megállapodást illetőleg. A YPF államosítása kapcsán lehet államosítani cégeket, de a szabályokat kell követni mi amiatt aggódunk, hogy a szektorális szabályokat nem vették figyelembe. Spanyolországot nagy mértékben támogattuk. Azt is megkérdezte, hogy milyen lépéseket lehetne tenni. Spanyolországra várunk, hogy ők milyen fajta lépéseket kívánnak tenni, ebben az esetben Szíria. Nagyon pozitív az, hogy a megfigyelők már ö, oda mehetnek. Az Arab Liga megfigyelői, ö, és amikor ott voltak, akkor az emberek visszamentek az utcára, akkor egyfajta védelmet, mert egyfajta védelmet éreztek az emberek. Lehet, hogy a nemzetközi média képviselői is jobban védve érzik magukat majd a megfigyelők jelenléte miatt. Ö, Úgy gondolom, hogy ami még fontos, az az, hogy a biztonsági tanácsban minden tag egyetért tette ezzel, tehát Oroszország és Kína is most már elkötelezett. Tehát nem arról van szó, hogy visszajönnek majd a megfigyelők, és nem ö, tesznek semmit, akkor, ha azt látják, hogy annan tervének lépéseit nem tartották be. Afrika és ezzel többek kérdését is megválaszolom. Nagyon aggasztó az, ami történik véleményem szerint. Nagyon rossz keveréket láthatunk itt. Afrika szarvánál két héttel ezelőtt Astralasszonyal ott voltam, Nigériában pedig két hónappal ezelőtt voltam, és ami tényleg aggasztó az az, hogy a szegénység, súlyos, aggasztó szegénységet láthatunk, és vannak és megjelennek új terrorista csoportok, és a két dolog valószínűleg összefügg, például Nigéria északi részén, az al ott van. Nagyon fontos az, hogy gyorsan reagáljunk a humanitárius katasztrófákra, melyek kilakulhatnak. Hogyha nem tesszük ezt, de nagyon fontos, hogy ott legyünk. Fontos segíteni az ECOWAS-t, a nyugat-afrikai szervezetet, amely nagyon jó munkát végez, és megpróbálok nekik segíteni. És a pozitív dolog Afrikában most, függetlenül mindentől a háttértől, az az, hogy az afrikai vezetők, az afrikai országok most már felelősséget vállalnak a helyzetért, amikor Addis Ababában jártunk, Szudán, Észak és Dél tárgyalt, és a korábbi dél-afrikai elnök vezette a tárgyalásokat. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a helyi hatóságok a lehető legtöbbet tehessék. A Fehér Oroszországról, Ukrajnáról és Oroszországról érkezett kérdés. Aggaszt bennünket a belarusz helyzet, még akkor is, hogyha ki szabadon engedtek két fogvatartottat, az egész helyzet eléggé aggasztó. Európai oldalról szankciókat alkalmazunk Belarusszal szemben, a fő cégek, illetve a fő politikai képviselőkkel szemben. Ami Ukrajnát illeti, tudjuk a Timosenko elleni ügyet, ismerjük ezt, és pontosan ezért nem írtuk alá a társulási megállapodást Ukrajnával még, ezzel még várunk. A technikai szempontból lezárultak a tárgyalások, de nem fogjuk ezt aláírni egészen addig, amíg a politikai fejleményeket nem látjuk Ukrajnában. Azt is megkérdezték, hogy Putyint reformistának látom-e. hát nem igazán az első dolog az, ami eszünkbe jut róla, ha halljuk a nevét, de történtek fejlődések a szavazás, a választás során Oroszországban, az emberek demonstrálni kezdtek. Volt nyomás, mégis egyfajta pozitív fejleményt láthatunk a választás részéről. Ne, nem hiszem, hogy lesz változás. Putin a szokott módon fogja irányítani Oroszországot. Az ellenzéknek kell segítenünk, kapcsolatba kell maradnunk velük, de keresni kell a kapcsolatot az orosz politikusokkal, és meg kell próbálni támogatni őket, és talán 30-40 év múlva sikerül majd egy sokkal 30-40 <laughs> évvel később sikerül egy sokkal élhetőbb demokráciát kialakítani Oroszországban. Burma, és ezzel le is zárom majd, három fő kívánalmunk van Burmával szemben, az egyik az a választások, április 1 Ezek jól haladt, jól mentek úgy, úgy ment a választás, hogy ezt reméltük. A második dolog az, az a politikai fogadhatottak szabadon bocsátás, Anki Szuntnál szabadon bocsátották. A harmadik dolog pedig a különböző feszültségek leküzdése. Optimista vagyok, stratégiai döntést hoztunk, az új katonai generáció is része lesz a, az együttműködésünknek. A szankciókat felfüggöztettük, hogyha nem látjuk a jó fejleményt, akkor ezeket ismételten alkalmazhatjuk. Nyomon kell követnünk, politikai kapcsolatokat kell fenntartani a különböző csoportokkal Burmában, és meg kell próbálnunk az EU részéről segíteni a politikai fejlődést. Köszönjük szépen! Négyen kívánnak még kérdést föltenni. Kérem őket, hogy egy percben tegyék föl kérdéseiket. Brédat úr kapsz először szót. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány dolgot hozzáfűzni az Afrikával kapcsolatos témákhoz. Főleg Malihoz. Mert a Mali helyzet nagyon ö, aggasztó. Mali valaha, és az elnöke valaha példaértékű demokráciába irányú mutató reformokat hozott, ide eljött a plenárisunkra is. és elkezdték felszámolni a szegénységet, most pedig a terroristák fenyegetik az országot. Harci cselekményekre is sor került északon, és egyértelmű, hogy Mauritániával és más szomszédállamaival is Malinak kemény konfliktusa van. A mauritániai elnök meggyengült, és ott az iszlamista ö, demonstrátorok, most már nem csak demonstrátorok, hanem kezdik átvenni hatalmat. Romero López köszönöm szépen, megköszönöm miniszter úr, hogy ellátogatott ide. Én is Malival kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Algériának mi a szerepe a régióban? A tuaregek közössége is fontos szerepet játszik a helyzetben. Nem tudom, hogy Algéria szerepét destabilizátorként jellemezhetjük-e. Az Alkaida különböző csapatainak, vagy csoportjainak Algír gyökerei vannak, nem tudom, hogy az agér titkos szolgálatoktól van-e valamilyen típusú információja, agéria hogyan vélekedik a konfliktus megoldásáról. Víz. Gáler úr, köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagy érdeklődéssel hallgattam, amit elmondott. A tanácsi sajtó tájékoztatót, sajtóközleményt elolvastam, és Látom itt, hogy Iránnal is foglalkoztak, a nukleáris fegyverekkel, Izraellel és egyéb megszorító intézkedésekkel. Érdekelne, hogy ami az izraeli sajtóban mindennapos címlap téma, az miért nem került a külügyminiszterek tanácsán komolyabb helyre, hiszen Izrael azzal fenyegeti Iránt, hogy megtámadja a nukleáris létesítményeit. Önök szerint ez a helyzet biztonságos? Az USA kézben tartja a helyzetet? Ha szerintem egy ország konkrétan háborúval fenyeget, akkor azt nem lehet nem megtárgyalni egy külügyminiszterek tanácsán. Ön mit gondol erről? Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Három kérdésem lenne a miniszter úrhoz. Először Szíriával és Libanonnal kapcsolatban kérdeznék. A szíriai helyzet ugyanis Libanonban is érezteti hatását politikai és humanitárius szempontból is. A tanácsi következtetésekben azt olvasom, hogy nem akarunk a menekültek kell foglalkozni. Mi van a libanoni belső menekültekkel? Dél-Szudánnal kapcsolatban pedig ugye aktívak voltunk, hozzájárultunk ahhoz, hogy Dél-Szudán függetlenné váljon, pénzzel is támogattuk a béke folyamatot, de tudtuk akkor is már, hogy a probléma ezzel nincs megoldva. Talán túlzak voltak a reménységeink, amelyeket a pénzünk által elérhető hatásokhoz kötöttünk. A kőolajról szóló vita azonban biztos, hogy fenn fog maradni, és ez egy nyílt seb. Hogy látják a tovább lépés lehetőségét? A következtetések végén pedig azt olvasom az izraeli kapcsolatok kapcsán, hogy eszmecserét folytattak az egyes és kettes jegyzőkönyvről. Erről szeretnék többet hallani. Prezident. Elnök úr, akkor öné a szó. Először is Maliról. A kockázat nagy, hogy a szomszédos országokra is kiterjed a konfliktus. És tudatában vagyunk ennek, próbáljuk majd az alkotmányos eljárásokhoz való visszatérést szorgalmazni Maliban, hogy a konfliktust bizonyos keretek között tartsuk. Ugye itt Mali egysége is ö, ö, megkérdelődik. A szomszédos országokban vannak erők, amelyek Malit szívesen ketté szakítanák, és sürgősebben kell fellépnünk, mint ahogy gondoltuk. Mert a helyzet gyorsan romlik, és egyre veszélyesebb. Az előbb elfelejtettem választ adni egy kérdésre. Líbiával kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy akik Kadafi mellett harcoltak, illetve hát látjuk, hogy akik Kadefi mellett harcoltak, azok most délre húzódtak, és fegyvereiket részben megtartják, részben eladják. És mindkét esetben komoly fenyegetést jelentenek a régióban. Hogy Izrael részéről Irán fenyegetése mennyire reális. Erről so, nagyon sok hír terjed mindannyian azt várjuk, hogy Eston asszony delegációjának milyen tárgyalási eredményei lesznek. Mert akár egy új ligába kerülhetünk, ha futballban gondolkodunk, hogyha az EU-nak sikerülne a világ egyik legsúlyosabb és régebben fennálló válságára pozitívan odahatnia. Tehát még nem adtuk fel ezt a reményt, mi nem vagyunk egy olyan hatalmas erő, mint az USA katonailag, és az irániak szemében sem, de ha sikerülne enyhítenünk a helyzetet, ez nagy áttörést jelentene az európai külpolitikában. Ugyanakkor valóban a helyzet valóban nagyon aggasztó, mert egy izraeli fenyegetés egybe kovácsolja a népet, amely egyébként korán sem kormánypárti többségileg, és ez egy kezelhetetlen helyzetet teremtene a közel-keleten. Tehát minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a feleket lehiggasszuk, és ezzel talán az előző kérdésre is választottam. Iránnak joga van polgári nukleáris fejlesztéseket végezni, ez nem kérdéses. Minden országnak van joga ehhez. De jelenleg nincs joga ahhoz, hogy atomfegyvert fejleszem ki, és ezt is persze fékezni kellene, mert ez is eszkalálhatja a helyzetet. Libanon és Szíria ügyében pedig mindkét országban, sőt Törökországban is egyre nagyobb a menekült probléma. Humanitárius segítségnyújtásra van szükség, hogy ezeket az egyre nagyobb menekült táborokat el lehessen látni, mert ezen országoknak nincs elég kerete arra, hogy ilyen méretekben fenntartsák azokat törökökhöz 25 ezeren menekültek Szíriából, és 50 ezerre számítanak, további 50 ezerre, tehát segítenünk kell azon országokat, akik ezeket a menekülteket ma Szíriából befogadják. Szudáról szólva tárgyalásokban állunk, amelyeket a dél-afrikai elnök ö, vezet, ö, és ö, ugyan nagyon sok kérdés valóban a dél-szudáni állam létrehozásakor ö, még nyitva maradt, a határokat sem tisztázták teljesen véglegesen, és az olajszállítás kérdése sem megoldott Dél-Szudánból szudáni kikötőkbe. A kisebbségek jogainak védelme sem. De ezeket a kérdéseket tudtuk, hogy még nyitottak, és ezekkel most az erre legrátermettebb szervezet kezeli, ezekkel az Afrikai Unió foglalkozik, és az egyik legerősebb állam, Dél-Afrika, Dél-Afrika korábbi elnöke, Beki úr vezeti a tárgyalásokat. I forgot to, uh... Elfelejtettem egy kérdésre válaszolni. A közös biztonság és uh, védelmi politikával kapcsolatban, ezt most pótlom. Egy évvel ezelőtt még nem volt együttműködés a kormány, a katonai kormány és a mi programunk között, és mivel ezt nem sikerült megteremteni, ezt le is zártuk. Úgy tűnik, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy egy új CSDP-t alakítsunk ki. Meg kell várni, hogy Bissau Gineában a helyzet milyen irányban változik. Ez egy nagyon gyenge, strukturálisan gyenge ország, ami mindenképpen támogatásra szorulna. Dél-Amerikából nem akarom elmondani az egész történetet, lényeg az, hogy az elmúlt napokban történt események miatt valóban szükséges egy új terv elkészítése a tekintetben, hogy mi lenne az EU dolga itt. Tehát ezt el kell, ezen el kell gondolkodni, de nem holnap fog az EU lépni. Tanak úr, nagyon röviden elfelejtettem megkérdezni. Az angol sajtóban az ut- utóbbi héten nagyon sok hír volt a kínai kommunista párt ö, és civil szervezetek között állítólag egy angol és egy francia polgár ö, meggyilkolásáról. amit állítólag felülről rendeltek el. Hogyan hat egy ilyen incidens az EU kínai kapcsolatokra, és mi az esélye annak, hogy esetleg Kínában a kemény vonalasok újra átveszik a hatalmat, illetve mennyiben lehet megbüntetni most azokat, akik ebben részt vettek. Tegnap erről nem volt szó, de ugye új kínai vezetőket fognak választani szeptember-októberben, és azt remélnénk, hogy egy olyan kínai vezetőség áll föl, amely egy kicsit bátrabb a reformok tekintetében, mint a jelenlegi, de ezt még nem lehet tudni, hogy így lesz-e. Nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Nincs információm az ügyről. Köszönjük. Nem halljuk az elnököt, most már talán igen. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, szakított időt arra, hogy tájékoztasson minket. Reméljük, hogy ez az együttműködés, amelynek ö, ö, ez a mai látogatás is megnyilvánulása volt, továbbra is ilyen szoros lesz. Üdvözlöm a kopenhágai kollégákat, és Pierre Remo úrnak is köszönöm, hogy eljött hozzánk.

Ich möchte den nächsten Tag... Nézzük a következő napirendi pontot. Eszmecserét fogunk folytatni szakértőkkel. szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációra és az irányelv módosításáról. Ha ö, valaki ebben a címben meg tud ö, lát bármilyen átláthatóságot, az átláthatóság szón kívül, akkor szóljon nekem, és ö, az éves pénzügyi kimutatásokról is fogunk beszélni. Nagyon örülök. Vi Uh, can prepare these two opinions to the proposal. És nagy tisztelettel fogadjuk itt a Libe és a Gyuri Bizottság szakértőit. Reméljük, hogy ők majd véleményükkel a milyenket is befolyásolják. Nem sok időnk van a két témára, Brantner asszony fogja nekünk elmagyarázni, hogy mit is jelent ez a cím. De előtte megadom a szót Sherry Hánnak, aki fő tanácsadója volt Canada Carlennek. A transzparencia követelménye kapcsán folytatott uh, Doc Frank törvény megalkotásában. Uh, Köszönöm szépen. Kartner szenátor úr a 15-ös fejezetet uh, vázolta föl annak idején, erről szeretnék most beszélni, a transzparencia követ, követelményről. Azt gondolom, hogy történelmi változás ez az ipar és a kormány számára is. Reméljük, hogy ez nagyon komoly energiabiztonsághoz vezethet, és a források tekintetében nagyobb átláthatóság következik majd be. Két dologról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy az Egyesült Államokban az illetékes bizottság hogyan valósítja meg jelenleg ezt a törvényt. A projekt szintű beszámolás nagyon fontos, nagyon fontosnak tartom a Dodd-Frank törvény, nagyon, nak ez az egyik lényege. Minden egyes projekt esetében be kell számolni a kormány felé, hogy pontosan a különböző kitermelő iparágokban egyes projektek esetében mekkora összegekről van szó. Tehát a teljesen világos az az, el, az, a, az, a, az elképzelés, hogy projekt szinten kell ezt megtenni, nem ország szinten. Még egy dolog, that host country law exemptions are a bad idea. Úgy véljük, hogy a kivételek, a mentesítések nem elfogadhatóak, ezt nem tudjuk támogatni. Nincsenek, nincsen arról egyébként bizonyítékunk, hogy vannak olyan, vannak olyan országok, befogadó országok, amelyek ezt gyakorolnak. A Kolumbia Egyetem egy nagyon komoly átfogó felmérést készített 150 országról, és nincsenek olyan törvények, amelyek lehetetlenné tennék az ilyenfajta információ átadást. Vannak olyanok, amelyek a amelyek a nemzetbiztonsági szempontokat, illetve a titkosságot felelevenítik, de, de ilyen esetekben a vállalatok értékpapír kibocsátásáról gond nélkül be lehet számolni a kormánynak. Tehát arról van itt szó, hogy minden állam dönthet ugye saját törvényeiről, és a, pont azon országokban születnének a mi elképzeléseink ellen menő döntések és, korma, és törvények, amely, amely országokat megcélozzuk. Nos, lehet, hogy a jövőben majd lesznek ellenértelmű törvények, de jelenleg ilyen probléma nincsen. Kérem, hogy ezt vegyék még figyelembe, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen. Stephen Blythe a BP-től, a British Petrol-tól. Tessék. Four minutes. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy sor kerül erre a mai vitára az európai kitermelő iparágak véleményét szeretném elmondani. Mi szeretnénk a nagyobb átláthatóságot támogatni. Tehát a nagyobb átláthatóságot támogatjuk, illetve hogy a lehető legtöbb um, informát, minél nagyobb információ cserére kerüljön sor. A, ezzel kapcsolatos irányelv 9-es fejezetéről azt tudom elmondani, hogy a cégek azt szeretnék, hogy arányosak legyenek a rendelkezések, de ne érje kereskedelmi kár a cégeket, illetve hogy a versenyhelyzetüket ne befolyásolják negatívan. Fontos, hogy minden színű kormányzás megkapja ezeket az adatokat, és hogy ezt hasznosan használják fel. Azt kértük, hogy a kormányzási szintek nek megfelelően legyenek lebontva ezek az adatok, tehát helyi, regionális és állami. Nagyon fontos, hogy a helyi törvényeket figyelembe vegyék és tiszteletben tartsák. Az OECD irányelvek is erről szólnak, hiszen a vállalkozásoknak vagy vállalatoknak is ezeket kell figyelembe venni és tiszteletben tartani. Ezen a projekt szintű beszámoló, ez is nagyon fontos. Nagyon sok esetben nem projekt szintű beszámolás történik, hanem cégszintű elszámolás történik az országban. Második dolog. A projektet nem minden üzleti ágazatban és nem minden országban könnyű a projekt szintűséget megvédeni, erre kell odafigyelni, és meg kell vizsgálni azt is, hogy az európai gazdaságra mindennek milyen hatása lesz. Úgy vélem, ezek után, hogy a projekt alapú beszámolás nem megoldható a gyakorlatban. Aztán más pénzügyi információk átadása, például a fizetési mérlegről szóló beszámolása, vagy a, a nyereség, veszteségről szóló beszámoló. Nos, a kilences fejezet tovább gondolása immáron a korrupció ellenes témához vezet minket hogyan lehet eldönteni, hogy egy cég megfelelő összeget fizete? Ugye Nagy-Britanniában mindezt az adóhatóság végzi. Szerintem ilyen típusú információra nincs szükség, tehát értelmetlen ilyen típusú információt átadni. Az elfogadhatatlan adó gyakorlatokat be kell ezzel végezni kell. Aztán módszertan kérdése. Nagyon sok politikus cég és cég vezető úgy véli, hogy egységesíteni kell a módszertant, mégpedig úgy, hogy kölcsönösen mindenki egyetértsen ezzel. Visszatérnék oda, ahol elkezdtem, a kitermelőiparágak azt támogatják, hogy nagyobb átláthatóságot valósítsuk meg ezen a területen, tehát a kormányoknak átutalt összegek esetében is szeretnénk, hogyha e, minél több dolgot nyilvánosságra e, hoznánk, és remélem, hogy ez a jövőben a szabályokat jobban be tudjuk majd tartani. Köszönöm szépen Simon Taylor, a Global Witness igazgatója, a civil társadalmat képviseli. Köszönöm szépen! Négy dolgot szeretnék mondani. Az első az lenne, hogy gondolkodjunk el azon, hogy ez a folyamat milyen régóta tart. Lehet, hogy sokan csak nemrég kezdtek el ezzel foglalkozni. A Global Witness-ben mi kezdtünk el először foglalkozni az úgynevezett Oil Revenue Transparency kérdéssel 99-ben, aztán 2002-ben Soros Györgyel együttesen kezdtünk el ezzel foglalkozni, és ez indította el a kitermelő iparágak átláthatóságának az ügyét. Tehát több mint egy évtizedben fogla- évtizedbe foglalkozunk ezzel, és világszerte 650 NGO érintett ebben. A célunk egy, a kitermelő ágazatból nagyon komoly bevételekhez jut a kormányhoz, erről a közvéleménynek semmilyen információ nincsen, tehát ez nem csak a despotizmushoz kapcsolódik, hanem ahhoz is, hogy a különböző a különböző cégeknek, tehát a kitermelő cégeknek a felelősségét is feleleníteni. ez. Jó lenne, hogyha lenne egy, egy egyetemes szabványunk, erre ez a célunk, de hogyha nem sikerül a megfelelő egyensúlyt megteremteni, akkor, azt hiszem, hogy figyelmen kívül hagyjuk a vállalatok felelősségre vonhatóságát. Nos, szeretnénk, hogyha a projektet megfelelően határoznánk meg. Ez nagyon-nagyon fontos. Steve-re utalnék arra, hogy a különböző iparágakban nincs meg a megfelelő konszisztencia. Nekünk a következő lenne a projekt definíciónk. Ez egy licenszer rendelkező koncenció tevékenysége például a, a például a, kitermelő igaz, iparágban, de a szerződéses a, a, az igazi szerződéses környezet az, az dönti el, hogy pontosan milyen mekkora összeget utal át az illető cég a kormánynak, a BP Angolának egy bizonyos összeget például átutal, de a kormány néha kritikus ezzel kapcsolatban, többet kér, vagy kevesebbet. Nos, vannak, vannak különböző mondva csinált programok is, amelyeket a despota kormányok kitalálnak. Szerintem ez nagyon komoly aggodalomra ad okot és ezért van szükség arra, hogy a projektek nyilvánosak legyenek. Nem azt akarom mondani, hogy a BP illegálisan tette meg ezt a kifizetést az angolai kormány felé, hiszen ezt kérte tőlük a kormány, de jó lenne, hogyha nyilvánvalóban fordítanánk le a projekteket a különböző célokkal, legyen világos, hogy mi egy projekt szerződés. Haladjunk. Már beszéltem a projektekről. A bizottság tervezetében van egy kivételekről, egy derogációról szóló záradék, hát ez nem elfogadható, egyetértek a kolléganőmmel, a diktátorok erre lecsapnának és kihasználnák, Kadafihoz hasonlók a mediterrán régióban sokszor élnének ezzel, vagy Angolában is, majdnem egy majdnem líbiai szintűre emelkedett a, a konfliktus, jelenleg nem, de az elszámoltathatósági faktor körülbelül nulla ott, ezt kéne megváltoztatni. Remélem, hogy ez az áradék lekerül a bizottsági tervezetből vagy javaslatból. Még egy dolog. Léne jelentéstevő munkájában volt egy elképzelés, hogy ahol EITI kompatibilis országban dolgoznak a cégek, ott mentesülnének ezen öm, átláthatósági követelmény alól. Ez nem váltja ki ezt az átláthatósági követelményt. Sajnálatos módon az EITI kompetens országokban nem túl jó minőségűek az átadott adatok, Nekünk az lenne jó, hogyha projekt szintű adatokat kapnának a, kapna a közvélemény, ezek, ezeket lehetne megismerni, amelyek jó minőségűek. Ugye senki sem szeretne önkéntesen elszámoltatható lenni. Kérem ezt az ITI ekvivalencia záradékot is törölni a tervezetből. Köszönöm. Stefan Schippers következik a European Public Policy Advisors tagja. Ez egy tanácsadó cég, amely az EU felkérésére dolgozik gyakran. Köszönöm szépen! A brüsszeli afrikai fórum elnökeként vagyok itt. Most az Európa-Afrika kapcsolatokkal foglalkozunk. A korrupció nem segíti a piacgazdaság pozitív erőit, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a bizottság tesz valamit azért, hogy a korrupció ellen fellépjen. Ez rosszat tesz az európai vállalatok versenyképességeinek, illetve az innovatív cégeknek is rosszat tesz a korrupció. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a bizottság két javaslata talán kicsit túl szerény. Egy nagyon bátor Európai Uniós rendeletre utalnék, a REACH-re. A REACH a vegyi ágazatban nagyon komoly átláthatóságot teremtett. Nem lehet semmilyen vegyi anyagot importálni, hogyha az nincsen tesztelve, nincsen elemezve. Annak idején, amikor a REACH-et tárgyalták, nagyon ellenkeztek a vegyi cég, a kémiai cégek, vagy vegyipari cégek, de valóságban mi történt? Az európai cégek, vegyipari cégek versenyképességét ez növelte, és sikerült az egész ellátó láncot megfelelően ellenőrizni. Nos, az, ellát az ellátó láncban a korrupció esetében miért nem lehet ezt a módszert alkalmazni? Három javaslatot szeretnék tenni. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy nem csak a kitermelő iparágra kell gondolnunk itt, hanem más olyan iparágakra is, amelyeket, amelyekre szintén nagyon nagy hatása van az afrikai korrupció. Ott van például az infrastruktúra és a különböző e, és a élelmiszerágazat. Castro úr nem régiben beszélt arról, hogy az európai élelmiszer cégek Afrikában nagyon komoly föld elsajátítási tevékenységgel büszkélkedhetnek idézőjelben. Nos, fontosnak tartom azt is, hogy az összes kormányjal egyeztetnünk kell. A kleptokrata rezsimek nem buták, pontosan tudják, hogy mit forrallunk. A dél-afrikai kormány például a korrupciós szerződéseit egy úgynevezett Chancellor House um, új befektetési eszközön keresztül menekíti át, és minden mögött a kormánypárt áll. A cégek elszámoltathatósága a cég vezetéssel kezdődik, csak akkor működik ez, hogyha igazi büntetések, szakciók vannak a cégen belül, arra kell, tám- arra kell ösztönöznünk a, a tagállamokat, hogy például a kerőpénzzel foglalkozó amerikai törvényből tanuljunk. Több, jó hisz, több száz jóhiszemű cég ahol megfelelő a menedzsment mechanizmus, szeretné elkerülni, hogy korrupcióba vagy más illegális tevékenységbe kerüljenek. Az African Peer Mechanism, mechanism peer review mechanism, tehát a cégek egymás közötti megfigyelése lehet jó módszer arra, hogy ezt a korrupciót elkerüljük. A nagy befektetők rádöbbennek arra, hogy nagyon komoly politikai veszélyt rejt az magában, hogyha korrupcióval működnek, és ezért mm, azt hiszem, hogy ez a módszer igenis segíthet. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. You know that we all benefited from... Uh, Úgy gondolom, hogy mindannyian sokat tanultunk ezekből a különböző szemszögökből, és most Brandner azt kérni meg arra, hogy ragadja magához a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a szakértőknek is. Úgy gondolom, hogy nagyon jól felvázolták a bizottsági javaslat hátterét. Nem is szeretnék annyira kitérni erre, hanem inkább szeretném felvázolni azt, hogy mit eh, szeretnék én itt megvédeni itt a parlamentben. Sokan elmondták már azt, hogy üdvözlendő az Európai Bizottsági Javaslata, azután, hogy az Egyesült Államok is már jártak ezen a területen, tehát nem vagyunk az elsők itt, hanem követjük transatlanti partnereinket, és el kell kerülni a többszöri eljárásokat, ez egy nagyon jó megállapítás jelentéskészítőként üdvözlöm ezt a javaslatot, ahogy mondtam, és biztos vagyok abban, hogy nem csak a civil társadalmi szereplőknek, illetve a cégeknek segítünk a harmadik ország, harmadik, világok, harmadik világ országaiban, hanem a saját befektetőink is így jobb döntéseket tudnak hozni, és sikerül így a stabilitást és az energiabiztonságot garantálni. Tudjuk, hogy az energiabiztonság nagymértékben függ a békében élő országoktól és az elszámoltatható kormányoktól. Tehát itt nem arról van szó, hogy a harmadik, ország, harmadik világ országainak teszünk valami jót. Úgy gondolom, hogy mindkét fél érdekében áll az, hogy az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot helyezzük előtérbe. De természetesen a jelentésemben koncentrálni fogok a harmadik országokra és a harmadik országok hatására. Biztos vagyok abban, hogy ezzel sikerül majd a fejlesztési aspektusokat előtérbe helyezni. Nem hiszem, hogy valaha is képesek leszünk teljes mértékben megszüntetni a korrupciót, de nehezebbé tehetjük azt, és ennek kell lennie a célunknak. Nem lehet teljes mértékben elkerülni a korrupciót, megszüntetni a korrupciót, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető legnehezebbé tegyük a korrupciót. Tehát vagy az, hogy valaki korrupt legyen, vagy valaki mást korrupcióra vegyen rá. Bizonyos változtatásokra is szükség van pont ebből kifolyólag, bizonyos aspektusokat már felsoroltak. Kell egyfajta korlátozás, és 100 ezer euró lehetne. Ez egy olyan szint, amely józan, és amely elkerülhető a túlságosan nagy teher a kis összegek esetében. De mindenképpen kell egy ilyen anyagi küszöb. Sokan említették azt, hogy törölni kell az úgynevezett jogszabályokat minden nem elszámoltatható kormány számára a lehetőleg egyszerűbb ilyenfajta törvényeket elfogadni. Ahogy az Egyesült Államok beli kolléga is elmondta, a legtöbb cég a szerződésében rendelkezik olyan zárodékkal, amelyre megkerülhetőek a jogszabályok, és ez illegális. Ez, ez, ez, ez legális lehet, mert ez egy szerződés, tehát nem arról van szó, hogy megszegik a jogszabályokat, Ez is egy fontos pont számomra. Van még egy kérdés, és ezt is említették, a bizonyos adatoknak a nyilvánosságra hozása. Ez nem csak az állami igazgatást segíti a harmadik országokban, hanem nagyobb, nagyobb EU cégeket is segítik, ezeken a területeken dolgoznak. És úgy gondolom, hogy nem szabad itt álszentnek lennünk, és azt is javasoltam, hogy ország alapon legyenek kontextuális adatok, mint termelési volumen, és örülök annak, hogy, hogy önök is elmondták, hogy jobb javaslatra van szükség azzal kapcsolatban, hogy milyen információk lehetnének hasznosak, én ezt elfogadom, úgy vélem, hogy ezek a legfontosabb pontok, és, és mindenképpen támogatom a projekt szintű megközelítést. Remélem, hogy támogatni fognak ebben a kérdésben, és utolsó pontként szeretnék mondani az adminisztratív terhekről az európai cégeknél. Hallottam, és nagyon sok magánbeszélgetést folytattam ezen a területen és ennek során hallottam, hogy a követelmények nem írják elő a cégek számára azt, hogy új adatokat gyűjtsenek be, ezeket főként belső menedzsment számára gyűjtik be. Úgy gondolom, hogy minden cégnél van egy feljegyzés arról, kinek mit fizettek, tehát nem új adatról van szó. De ezt össze kell gyűjteni, de nem belső célra, de nem hiszem, hogy ez túlságosan nagy teher lenne. És úgy gondolom, hogy van egy olyan megjegyzés, amelyre gyakran hallunk, a kényes adatok kérdése. Miután beszéltem az iparák képviselőivel, általában a versenytársak tudják nagy részekben, hogy mi folyik, legalábbis én ezt hallottam, tehát nincs teljes titoktartás. A szektoron belül van egyfajta tudás, nem a szektoron kívül, de a szektoron belül. Tehát ebben az értelemben óvatosnak kell lennünk, hogy és eh, egy személyes megjegyzés lesz ez. Én kétszer jártam Líbiában az elmúlt fél évben, és nagyon bátor fiatal emberekkel találkoztam, akik nagyobb átláthatóságot szeretnének Líbiában. És tényleg szeretnénk változást elérni ebben a szektorban, mert, és hogyha nem lesz elszámoltathatóság az olajbevételek kapcsán Líbiában, akkor ugyanazt a fajta korrupciót láthatjuk, amit korábban és nagyon sok személyes kockázatot vállalnak, adatokat gyújtanak, olajcégeknél dolgoznak, tehát személyes kockázatot vállalnak, mert úgy vélik, hogy alapvető országuk számára az, hogy átlátható legyen az olajszektor. Ezek a személyek a saját életüket kockáztatják, és ezért szerintem nekünk is elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy támogassuk őket. Köszönöm szépen! Szeretném átadni a szót a kollégáimnak, utána pedig majd Volkomp úrnak, utána pedig majd Franciska fogja lezárni az egész vitát Préda úr. Nézze az órát is azért. Két percet kap. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr. árnyékjelentéstevőként az átláthatóság irányával kapcsolatban ugróájnó úrat helyettesítem, akkor ugyancsak árnyékjelentéstevő, de nem tudott eljönni ma ide. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek a jelentéséért, és Köszönetet mondok a meghívott vendégeknek is, amit kifejtették nézeteiket. Rendkívül fontos, hogy meghallgassuk azok véleményét, akiket közvetlenül érintenek majd ezek a változások, és különösen hálás vagyok Blythe úrnak a BP részéről az ő nézeteiért. Beszélünk azokkal a cégekkel, akik a szektorban dolgoznak, és a szakbizottságunk képviselőinek is a gyakorlati kihatásokat is meg kell vizsgálnia. Azokat a kihatásokat, amelyek a gazdasági tevékenységet illetik ebben a szektorban, és amelyek a nagy cégek, illetve azok alvállalkozói, akik gyakran KKV-k, tehát akik ezekre nehezednek. Ország eh, szintű jelentésre van szükség, nem pedig projekt szintű jelentésre. Úgy véljük, hogy eh, a fél éves vagy az éves jelentés elegendő, és a negyedéves jelentéstétel nem szükséges. A független KKV-k a szektorban számukra ez nagyon fontosak számunkra. Az áttekintési záradék is ugyancsak nagyon fontos. Az amerikai helyzet megmutatta azt, hogy az 504-es szekció végrehajtása az hogyan haladt. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk az Európai Bizottság javaslatát nagyon gondosan, annak érdekében, hogy ne hozzunk el hamakodott döntéseket. Köszönöm szépen, Brantner asszonynal gratulálok, és örülök annak, hogy részt vehetek ebben a meghallgatásban. Blight úr a BP részéről. A BP az a cég, amely mindig eljön. Nem tudom azért, mert ennyire e, lelkesen jönnek el, örülünk ennek. De ha már itt van, meg kell kérdeznem azt, hogy mit történt a 150 millió dollárral Angolában, amit nem használtak fel, amit fel kellene használni. Másodszorban a cégeknek nem kell mindig ellenezni azt, ami előttünk van. Az el, ellenálltak az, el, az, az átláthatósági irányelve kapcsolatban, és az is megszületett, most ezzel kapcsolatban is egy kicsit ellenállnak. Az USA-beli kollégának mondanám azt, hogy Barnier biztos úr azt mondta, hogy Európa nagyobb feltételeket fog majd szabni az amerikaiakkal szemben. Amerikai szempontból mi a tesztje ennek az európai ígéretnek. Ezen kívül van egy... Mit gondol a, az usa változtatásokról a szektort illetően, például a nyilvánosságra hozatali szabályokkal kapcsolatban? Nem egy hiba az, hogyha csak a e, kétermelőiparákról beszélünk, persze ezt is meg kell tenni, de lehet, hogy beszélnünk kéne a fenntarthatóságról és minden cég esetében, és e, Rio plusz 20 e, konferencia kapcsán is beszéltünk arról, hogy globális szintű kötelező jelentésre van szükség a cégek számára. Gomes asszony következik két percre. Természetesen nem fogjuk megszüntetni a korrupciót, de sokat tehetünk a korrupció megszüntetéséért, nem csak a fejlődő országokban, hanem a mi, országunkban, mi országainkban is, hiszen az ő korrupciójuk kötődik a mi korrupciónkhoz, és ezért fontos ez a jelentés, nem szabad semmit sem kizárni, egyetlen egy országot sem, nem szabad semmilyen kivételes jogszabályt sem megengedni, amely megadályozhatja azt, hogy az európai segítségnyújtást átadjuk az adott kormányoknak. Szerintem inkább ezt a civil szervezeteken keresztül kell megtenni. És természetesen támogatom azt, hogy legyen minden egyes ország esetében projektjelentés. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy hazám Portugália 19 olyan tőzsdén jegyzett céggel rendelkezik, ahol má, amelyek máskor vannak, máshol vannak bejegyzett, például Hollandiában, a, vagy a Kalmán-szigeteken, vagy Svájcban, és azt mondják, hogy ez pont azért van, nem csak azért, mert hogy előnyét élvezik a különböző adóztatásnak, amely egy európai probléma egyébként, egy igazi fajta dzsungel van az adórendszerben, hanem azért is teszik ezt, mert nem akarják feltárni a, az üzleti eljárásaikat, és pontosan ezért teszik ezt meg. Tehát ismételten van egy olyan szemszög, amit figyelembe kell vennünk, és meg kell szüntetni az adózással kapcsolatos dzsungelt az EU-n belül azért, hogy meg tudjunk felelni annak, amit ebben a jelentésben mondunk. És szeretném kifejteni azt, hogy nincsen semmilyen fajta megértése azzal kapcsolatban, hogy administratív terv nehezedne a cégekre az EU-ban. Úgy gondolom, hogy helyesen üzletelnek a cégek, és hogyha ezt helyesen teszik, akkor a KKV-k élvezték ennek hatását. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma két olyan irányelv tervezetet vizsgálunk, amelyek a transzparenciáról szólnak. Ez egy fontos jó kezdeményezés az Európai Bizottságnak, és ezzel meg lehetne reformálni, modernizálni ezt az ágazatot a válság kapcsán. Tehát csak folytatjuk azt a munkát végül is, amit a pénzügyi szektor reformja kapcsán elkezdtünk. Az átláthatóságot akarjuk növelni, magasabbra akarjuk tenni a lécet a kormányok számára, <clears throat> és sajnos a korrupció továbbra is olyan téma, amelyről folyamatosan beszélni kell. Sikert kívánok ennek a kezdeményezésnek, és az önök bizottsági tárgyalásaihoz is. Az információkat úgy kell megfogalmazni, hogy sok ember értse azokat, ideértve a potenciális befektetőket. Ezeket az információkat az EU-n belül és az EU-n kívül is ismerni kell az érintetteknek. Eh, ahhoz, hogy egy nagy cég átlátható módon működjön, az, az a tény, ha ez így működne, akkor ez hozzájárulna a határokon átnyúló kereskedelemben a biztonsághoz, a kiszámíthatósághoz és a verseny igazságosságához is. Ugyanakkor olyan versenyt kell teremteni, amely az országok és a multik között egyfajta egyenlő esélyek elvéle épül, és minden befektetőnek hozzáférése van a nyilvános információkhoz egyforma mértékben. Ezért nem támogatom azt, hogy, hogy a cégek mérlegére vonatkozó adatokat egyoldalúan hozzuk nyilvánosságra. Ugyanakkor legyen kötelessége a vállalkozásoknak az egységes rendszerben minden adatot megadniuk, ami az éves jelentésükből ebbe átemelhető. Úgy kell az információt megfogalmazni, hogy rá lehessen kérdezni a nem közölt információkra is, <clears throat> tehát látható legyen az adatokból a, a kihagyott adatok köre is. Ezt szerettem volna hozzáfűzni az eddig elhangzottakhoz a saját frakcióm nevében, és még egyszer sok sikert kívánok. Önnek Három perce van, egyel kevesebb, mint a többi felszólalónak. Az első gondolat, amit el akarok mondani, az, hogy ez sokakat foglalkoztat. 200 ezer aláíró petens kérte a kérdés felkarolását, és ezt a képviselőkkel is megismertettem. Tehát, hogyha fejlődő országok kormányainak performancia javításáról beszélünk, akkor ö, céllal, adatok nyilvánossága hozásával kell a jogalkotást ö, csinálni, és túl kell lépni az ipari ágazat körén, az információkról általában kell beszélnünk. Nagyon örülök annak, hogy itt volt ma a BP képviselője, mert a BP korábbi ö, vezérigazgatója Lou John Brown-tól birtokomban van egy levél, amelyben kifejti számomra véleményét egy miniszternek eredetileg, és számomra is megküldték ezt. Az európai kezdeményezés meggyengítésével kapcsolatban a BP azt mondta, hogy a megfelelő kormányzati szinthez kell igazítani az információkat, nem a projekthez, amelyből az információ származik. Helyi szinten kell a kifizetéseket ellenőrizni, hiszen a helyi szint képtelen átlátni egy óriás szég működésének felsőbb szintjeit. És az USA beli és az európai beli szabályok közötti különbség miatt nem igen lehet globális normát alkotni, bár a G20-ak elkezdtek ezzel foglalkozni. Véleménye szerint ritkán fordul elő olyasmi, hogy az átláthatóság javítása miatt egy cég versenyhátrányt szenvedne, még egy olyan kényes időszakban sem, mint a mostani. Ez tehát a lényege a levelének. Tehát miközben a tanács ezt a jogalkotási javaslatot most próbálja kiátszani, elnapolni, stb. Fontos látni azt, hogy vannak cégek és nagy cégek, amelyeket igenis érdekel a dolog, és támogatják azt, mint ahogy a kollégák is elmondták, hogy ebből a levélből láthattuk. Köszönöm szépen támogatásukat. Ha jól értem, jól látom, akkor Bretten asszonynak lenne kérdése önökhöz akkor megadom erre a lehetőséget, önök válaszolhatnak, és akkor végül Brendner asszony összefoglalja a tanulságokat. Például megjegyzései után a BP képviselőjét szeretném kérdezni, hogy miért ellenzik a project level, a project szintű jelentés elvét, Köszönjük. Han asszonynak, aztán Blight úrnak adom meg a szót, illetve hát olyan sorban, ahogy ők kívánják. Két-két percben. Ró, gyors leszek. Az előadó a minimus kifizetésről beszélt. Carl Levin szenátor egy levélben az LCC-nek e erről már egyszer megnyilvánult, és azt hiszem ebből érdemes idézni, mert eh, ebben fontos információk vannak az itteni vita szempontjából, és ő rámutat arra, hogy egyedi kifizetések történtek, materiális jog alapján eh, havi néhány ezer dollár összegben, de ezek némelyike idővel megnőtt, és például iskolai képzésére eh, képzésükre, emberek utakra felvettek jogtalanul pénzeket, és ezért a de minimus és a materiális kategóriák között világosabb különbséget kéne tenni a jövőben, mondja ő. Howitt úr kérdésére Barney biztos nyilván a saját ígéretét próbálja tartani, közelítik a rendszert az USA jogához, a nem bejegyzett cégek területén ez már alakul is, és enne, ehhez gratulálok, valóban túl teljesítették a célt. Ami az SZC szerepét illeti, fontos rámutatni, hogy noha a szabályok megalkotása késett, és a késés e, amiatt volt, mert az USA-ban sokan ellenezték az LCC-t, e ugyanakkor az LCC e szabálykibocsátási kompetenciája ö, nyilván a cégektől ö, válaszreakciót generált, meg akarták vizsgálni, hogy ennek milyen hatása lehet, de most már ez a dolog megoldódni látszik, és reméljük, hogy hamarosan ö, alakul a helyzet, bár még nem tudjuk, hogy mikor jön ki, reméljük hamar az új szabály. Ami a vállalkozások új helyzetét illeti, valóban át kell gondolniuk az adatgyűjtési módszereiket, de ahogy a BP is most ígéretet tett a több átláthatóságra, és érdeküknek tartják azt, ezt el kell nekik, nekik hinnünk. Az más ügy persze, hogy egy-egy ilyen multicég nagyon különböző körülmények, különböző országok körülményei között működik, és ez nyilván időbe telik, míg minden országban megteremtik az hasonló eljárások rendjét. Blight úr, azzal kezdeném, amivel Hanasson befejezte, hogy a cégeknek ez érdeke valóban. Mm, ez nem csak egyes cégekre igaz, hanem ez a trend. Angol kapcsán felmerültek felmerült a kérdés, hogy hova került a pénz, a 15 millió, a BP tartotta magát a szerződéséhez, tehát pontosan ki tudjuk mutatni, hogy milyen típusú kifizetések, hány kifizetés történt. A Szolengol célja az, hogy hogy a szalangó rendszert építsük fel ebből a pénzből, de hogy a kormány ezzel mit csinál, azt már nem tudjuk követni és kontrollálni. Ez a szalangó feladata, kötelezettsége, hogy ezzel elszámoljon, és ha a pénzből eltűntek részek, akkor gondolom például az IMF feladata lesz majd, amikor jelentést ír az ország teljesítéséről, hogy ha pénzből tényleg hiányzik, akkor kimutassa, hogy ez hova lett. Tehát én nem tudom, hogy ebből veszett el, és hogy mi történt vele. Ami a BP-t illeti, mi igyekszünk ellenállni a rendszerek különbözőségéből adódó sokféleség kísértésének. Mi az EITI tagjai vagyunk, sőt elnökségi tagjai, és ideiglenes tagjai és jelentés készítünk az ieti nak és más szervezeteknek is folyamatosan ezekről a tranzakciókról. Ha megnézik a múltunkat, akkor mindig mindenhol tisztán elszámolható volt, amit csináltunk. Ami a projekt szintű jelentéstételt illeti, egyes országokban már most is van ilyen, más országokban azonban úgy gondoljuk, hogy a kifizetések nagyságrendjének tükrében, illetve akár a jogi személyiség, akár az ország szintjén mesterséges lenne, hogyha a, a projektekre lebontva készülne a jelentés, és nem csak mi, hanem más cégek sem támogatjuk igazán azt hogy ez így legyen. Köszönöm szépen, ha Shepard úr vagy mások maximum két percben hozzá kívánnak szólni, akkor tegyék azt most meg. Chairman. Csak egy rövid észrevételem van a, a nagy cégekről, illetve a KKV-kről. Kérem, hogy ne gondoljuk azt, hogy azért, mert egy cég nagyobb, korrep, korruptabb, ez nem így az, sőt, az ennek az ellenkezője igaz. Egy afrikai elszámoltathatósági intézet, amelyet Hoffman úr vezet, azt mutatja, hogy a középméretű cégek nemzeti és regionális szinten számos korrupciós tevékenységben vesznek részt, főleg olyan országokban, ahol a korrupció jelen van, különösen erősen. Nos, a nagy cégeket pedig nagyon sokszor ellenőrzik mások is. Például egy állami nyugdíj befektető cégnek nagyon komoly szabályai vannak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek, hova fektethetnek be, vagy nem. Így aztán a nagy cégek egyre világosabban látják, hogy meddig mehetnek el. Ugyanakkor nagyon sok cégnek van már olyan osztálya, amely azt vizsgálja, vagy a részlege, amely azt vizsgálja, hogy, hogy az értékesítők mit csinálnak, tehát a kereskedők valójában mit csinálnak. Ezért gondolom azt, hogy egy ilyen típusú lépésre szükség van, és ez az összes jóhiszemű cégnek és versenyképességnek jót tesz. Taylor úr? Köszönöm. Megköszönöm, hogy ilyen világosan fogalmazott az angolai kifizetésekkel kapcsolatban. Itt... Nos, elgondolkoztam azon, hogy a projekt szintű elszámolás kell-e, vagy nem ne felejtsük el, hogy, hogy az Atlanti óceán túlpartján már 5-6 éve folyik ez a vita, ott először merült fel a versenyképességi probléma, de hát, ha egy egyetemes szabvány lesz ez, vagy norma, akkor ez megoldódik ez a probléma, és itt Európában is ez merült fel először. Általánosságban az olajcégek, a legtöbb olajcég az amerikai Egyesült Egyesült Államokban nagyon odafigyelnék erre a dolgokra. Ezzel kapcsolatban egyfolytában perek mennek, és védik, próbálják, odafigyelnek erre tehát az amerikai cégek, hogyha törvényt elfogad, elfogad az amerikai kongresszus, akkor lehet, hogy azzal nem értenek egyet a cégek, lehet, hogy ezt megtámadják. Nos, igaza van, nem az önök, nem a BP felelőssége, hogy mi lett ez a pénz, amit kifizettek a kormánynak, az viszont az önök felelőssége, hogy egy ilyen kifizetésről beszámoljanak, tehát hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Az elmúlt 15 évben milliárdok tűnték így el. Három évet foglalkoztam ilyen eltűnt pénzek sorsával. Az IMF-ről is beszélt, beszélt, ők 7 milliárd euró után nyomoznak 2007 és 2010 között, ez pedig egy és ez csak egy csepp a tengerben, van még egy másik kérdéses összeg, 30-35 milliárd dollárról van szó. Hova tűnt ez a sok pénz? Nagyon fontos, hogy nyomon tudjuk követni a pénzek sorsát projekt alapon hogyha nem ilyen típusú rendelet születik, akkor a, amely lehetővé teszi, hogy nyomon tudjuk követni a pénzek sorsát, annak nincs sok érted, de még legalább három év, amíg ide eljutunk. Hogyha nem kényszerítjük a cégeket arra, hogy így járjanak el, akkor nagyon sok kikerüli ezt. Nem lesz átláthatóság nagyon sok cég úgy tesz majd, hogyha minden a legnagyobb legalitás és átláthatóság jegyében történne, de nem biztos, hogy így lesz. Elnök, most Brátner asszony fogja lezárni ezt a vitát. Yes. Michel Cosmidis. Elnézést, először Michel Cosmidis következik a bizottság részétől, tessék, egy, részéről egy perc. Jó, másfél perc. Köszönöm szépen, megköszönöm a jelentést, megköszönöm a mai vitát, nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Egy dolgot szeretnék mondani, láthatják itt a teremben is, hogy ezen átpolitizált kérdéssel kapcsolatban milyen eltérő vélemények alakultak ki, ezért próbáltunk egy kiegyensúlyozott tervezetet, javaslatot megalkotni, amely arányos, és amely megpróbálja azt a célkötűzést elérni, hogy a korrupciót megfékezze, illetve ez ellen fellépjen az EU-ban és más államokban, illetve hogy a kormányok elszámoltathatóságát is növelje. A hallgatóság számára elmondanám azt, hogy van egy felülvizsgálati záradék az irányelvben. Öt év múlva kerül sor a felülvizsgálatra, és ezt a javaslatot egyébként ki lehet terjeszteni más ágazatokra is, a megfelelő elemzések után. De hát először is azzal kapcsolatban kéne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy hol tudunk megegyezni, hol nem. Kezdjük ezzel az iparágazattal, és köszönöm szépen a szót. Elnök, köszönöm. Most következik Blatner az. Köszönöm. Megköszönöm a mai vitában résztvevőknek, hogy eljöttek, azoknak főleg, akik messziről jöttek. A gond nem a költségekkel kapcsolatos. Örülök, hogy ez elhangzott, és világosra tette a kérdést. Nagyon sok ellentétes vélemény hangzott el egyébként a parlamentben. Említette a materialitás küszöböt, jó lenne erről többet tudni, és örülök annak, hogy önöktől megha- hogy az önök véleményét meghallgatok, hiszen önök már évekkel megelőztek minket ebben a vitában. Említették a nehéz országokat. Hát ugye ez egy politikai kérdés, nek is vélhető. A cégek alapvetően gazdasági szereplők, de egyes országokban nehéz a politikát megkerülni. Shirley Han mondta, hogy az a kötelezettségünk, vagy feladatunk, hogy gerincesek maradjunk, és legyünk bát, legyen bátorságunk helyesen cselekedni. Nos, nyilván meg tudunk majd egyezni abban, hogy mi a legjobb beszámolási módszer, mi a leghasznosabb információ, lesznek majd komoly tárgyalások a tanácsban, de hát számítok a támogatásukra, véleményükre, aztán majd szavazunk róla. Találkozom az árnyékjelentéstevőkkel, és próbálom a kompromisszumokat kialakítani. Köszönöm. Thank you very much. Thank you all for your contribution. Köszönöm mindenkinek, azt hiszem jó volt ez a mai vita. Három órakor folytatjuk az ülést. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkát.